państwa! otwieram dzisiejsze posiedzenie. ezennel megnyitjuk a mai ülést. ahogyan tudják az első pont a napirenden a szavazás. Sürgősségi vitára irányuló kérelemről javaslat a tanács rendelete a 1234 per 2007 EK